Well, dear colleagues, it gives... Kedves kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy körünkben üdvözöl lehetem Humam Hamudi urat, az iraki külügyi kapcsolatokért felelős bizottság elnöke. Személy szerint őt hívtuk meg. Elmar Brok úr hívta őt meg, de miután Németországban választások lesznek, oda szólította a kötelesség, elnézést kérek távolléte miatt, úgyhogy már elnézést kértem Hamudi úrtól is, velem kell beérnie, beérnie ezen a mai ülésen. Természetesen mindannyiunkat érdekel az, hogy mi történik Irakban. némi aggodalommal láttuk, és aggodalommal láttuk, és tragédiáként éltük meg azt, hogy emberi életek vesznek el önöknél, Irakban, és a szíriai polgárháború hatása is érdekel minket, hogy örökre nézzenek mi hatása van, illetve az Al-Qaida dzsihadistái és az önök országa közötti kapcsolatok is foglalkoztatnak minket. Most ön következik, kérem, hogy mondja el mondandóját, és utána a kollégák tesznek fel kérdéseket, és erre majd ön aztán válaszol. Tessék, Hamudi úr. شكرا szépen, الرئيس Bismillahirrahmanirrahim. Köszönöm szépen. Isten nevében szeretnék köszönetet mondani önöknek ezért a szívélyes meghívásért. És örülök annak, hogy találkozhatok az Európai Parlament képviselőivel, a főigazgatóság képviselőivel. أنتهزوا هذه الفرصة ezen alkalommal szeretném kifejezésre juttatni köszönetemet. Hallanak? Köszönöm tehát. Azon parlamenti ö, tagoknak és az Európai Uniónak általában, hogy mellettünk állnak a demokratizálódás útján erőfeszítéseinkben, és a választások során is majd. Én részt vettem a saját alkotmányunk megírásában, és közelről volt alkalmam élvezni az Európai Unió támogatását. Ismereteikkel gyakorlatilag pedagógusként segítették első alkotmányozási folyamatunkat, egy olyan alaptörvény kialakítását, amely az arab tavasz idején ö, történt. Önök példát adnak, történelmi példát adnak a régiónk számára a demokráciáról. Irakban laikus kormány állt föl, és ez tulajdonképpen kivételes helyzet az arab tavasz országaihoz képest, még ilyen értelemben előnyben is vagyunk. Az emberi jogok, a demokrácia benne foglaltatnak a mi alkotmányunkban, تجربة فعلا قدمناها في مؤتمر és történelmünk során megtapasztalhattuk Iránban, hogy milyen más megoldások is léteznek. Az Arab Liga segített úgy megőrizni az egyensúlyt, hogy az iszlám értékei is megmaradhattak, és a demokrácia értékei is belefoglaltattak az alkotmányunkba. A vallások és egyéb érdekcsoportok egymás mellett élésének jó példája tehát ez az alkotmány. Az együttélésre, legalábbis jogi keretei tekintve példát adhat a jó együttélésre ez a szöveg. És megpróbáljuk ezt most ö, meg is élni, elmélyíteni ezt a tapasztalatot, és tudatában vagyunk annak, hogy a terrorizmus által sújtott országokban, mint a miénk is, ez egyedülálló kísérlet. Nagyon polarizáltak ezek az érdekcsoportok, hazánkban. 2006 és 2012 között különösen nehéz időszakot éltünk meg, és a nyugati médiában is, önök is nyomon követhették, hogy mekkora megosztottság jellemzi társadalmunkat vallási szempontból, is, és egyéb töréspontok mentén is, de bátorsággal neki mentünk ennek a kihívásnak, és azóta azzal tapasztalatunk, hogy sikerült elhinteni legalábbis a demokrácia síráit, és visszaszorítani a terrorizmust. Hol tart Irak gazdasági értelemben? A növekedés 9 százalék, ez a legjobb a régióban. Nyilván volt honnan növekedünk, és van olajbevételünk. Tehát nem szabad elfelejteni azt, hogy ö, az elosztáson múlik sok minden, hogy a középosztály mennyire erősödik meg, mennyire sikerül dinamizálni ezt a gazdaságot, több alapra állítani. Ennek nagyon sok, ennek a dinamizmusnak, bár van ilyen, nagyon sok eleme van. Bizonyítanunk kell, hogy az iraki nép képes arra, hogy fenntartsa ezt a dinamikát, és helyre álljon a gazdaság. Ennek nagyon fontos részen állunk a mezőgazdaság. 500 millió dollár segélyt kapnak a termelőink, a földművelőink jelenleg, hogy talpra álljanak. Az oktatás területén az oktatási miniszter ugyancsak 500 millió dollárt szán az oktatás támogatására, azoknak a támogatására, akik külföldön tanulnak, és a tudásukat majd hazahozzák. 2600 dollár ösztöndíjban részesülnek ezek a diákjaink, akik külföldön tanulnak havi szinten. Tudjuk, hogy óriási az elmaradásunk az egészügy, egészségügyben. Ingyenes nálunk gyakorlatilag az egészségügy, ugyanakkor nagyon sok olyan betegség van, amelynek nem amelyet nem sikerült még visszaszorítani, és nagyon sokan külföldön kezeltetik magukat. Törökországban elsősorban. Az olaj jövedelemből Ugye egy millió ö, hordó a napi olajkitermelésünk, és ez növekedőben van ismét. Gázt is kitermelünk. Megpróbálunk ezekre a kiadásokra koncentrálni. A biztonsági helyzet továbbra is kihívás. De most már sokat javult a helyzet elfogadhatónak mondható. Mit tett a kormány ebben az ügyben? Ö, a szíriai helyzet persze nem teszi a mi feladatunkat sem könnyebbé. Hatalmas méretű befogadási program indult most a Szíriából menekülők számára. Sok dzsihadista csoport is van az ellenállók között. Nagyon sokféle csoportból áll a szíriai ellenzék, és így ennek a válságnak a kisugárzása jócskán ránk is, vagy hát hozzánk is elér. az iszlám, a szíriai iszlám hadsereg és egyes szélsőséges iraki erők ö, sajnos keresik egymással a kapcsolatot, és így Katárba ö, és szaúd is kisugárzik a negatív hatása ezeknek a csoportoknak. Ez óriási kihívás számunkra. A börtönökből ugye sok rabot kiengedtünk, köztük tudtuk is, hogy vannak terroristák, és egy-egy ilyen mag exponenciális negatív hatást képes gerjeszteni gyakorlatilag napi szinten még mindig körülbelül tucatnyian halnak meg terrorista áldoz, cselekmények áldozataként. Autórobbantásokat hajtanak végre közterületeken távirányítású robbanóeszközökkel. Öngyilkos merénylők is vannak még mindig, például ünnepségeken, és temetéseken szoktak megjelenni ezek az öngyilkos merénylők. És tehát a külföldiekre ennek szerencsére közvetlen mérhető hatása jelenleg nincs, de hát épp elég szomorú a meghaltak és a gazdaság szempontjából is, hogy ilyen események még mindig rendszeresen történnek. De ugye az ország politikai átalakulásának az a hosszú távú kihívása, hogy a különböző, legkülönbözőbb egymáshoz szemben álló politikai csoportok is politikai kapcsolatba kerüljenek egymással, és ne erőszakkal oldják meg konfliktusaikat. 2010-ben úgy alakult meg a kormány, hogy megpróbáltunk erre tekintettel lenni, és egy olyan listát összeállítani a jelöltékdekből, amelyekben arányosan képviselve voltak például a szunita valláshoz tartozók is, akik meg is kaptak miniszteri posztokat, például a mezőgazdasági, ipari miniszteri posztot, a kincstár is szunita felügyeli, és a védelmi ügyeket is. Ö, és ebben a nemzeti partnerségben megpróbáljuk fenntartani ezt az egyensúlyt a különböző társadalmi csoportok, érdekcsoportok között, amit hallották, ugye ezek kulcsfontosságú miniszteri posztok, tehát érdemben osztottuk el a kompetenciákat, például a védelmi miniszter, a belügyminiszter, posztját most újra kell szabályozni, mert voltak súrlódások emiatt. Főleg a pénzügyminiszteri poszt kapcsán is. De milyen módon fogalhatnám ezt össze? A szunita csoportokat egyesek hergelik, vallási vezetők a Saladin, Saladin féle csoport és rendszeres demonstrációkat is tartanak. Az iraki kormány nem lépett föl ezekre közvetlenül és talán kellő direktséggel, van egy miniszterek közi, miniszterközi bizottság, amelynek a miniszterelnök helyettes a vezetője, és itt a fogvatartottak helyzetéről volt ugye nagy vita, meg bizonyos büntetések elengedéséről. Ebben a bizottságban illetve emellett a parlamenten belül létrejött egy politikai bizottság, amely foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Ezek a, vallási feszültségek Irakban, tudja, aki ismeri az országot, nagyon törékenyé teszik a biztonsági helyzetet, táptalajai a terrorista működésnek ezek a konfliktusok, Ramadi régióban, Sunita régió ez, különösen sok ilyen cselekmény volt, és az Alkaida is működik ebben a régióban. De Szíriával ellentétben Irakben, Irakban azért ö, kisebb arányú ez a külföldről beszűrődő terrorista ö, extremizmus, ö, a félhold ö, ö, jegyében egyes vallási csoportok azonban nálunk is működnek, tehát tény, hogy vannak nálunk szélsőséges csoportok, és ezeknek most újabb származási helye éppen Szíria, az ottani helyzet eszkalálódásával a már enyhülő helyzet most nálunk is romlott. Van egy iraki kezdeményezés, amely arra irányul, hogy a szíriai néppel válvetve, az ottani moderált erőkkel válvetve, visszaszorítsuk az erőszakos mozgalmakat, erőszakos fellépéseket. A mi kormányunk eltökélt emellett, ha kell, akkor a bolykott eszközét is bevetjük vetjük, és a vegyi fegyverek használatával szemben pedig minden erőnkkel föl fogunk lépni, hogy nehogy átszivárogjon hozzánk ez a probléma, de támogatjuk a szíriai ilyen értelmű fellépést is, akár a katonai fellépést is. Persze nyilván párbeszédet kell folytatni, ebben az átmeneti időszakban. Nálunk is átmenet van, Szíriában is átmenet van. Az a lényeg, hogy választásokkal, szabályos választásokkal döntsék el, hogy kit kívánnak hatalomra jutni. Tudjuk, hogy milyen súlyos következményei vannak most már a szíriai konfliktusnak, és a szíriai dzsihadista csoportok különös fenyegetést jelentenek. Őket pénzügyileg is támogatják külföldről, és az amúgy is törékeny biztonsági helyzetet a közel-keleten folyamatosan ö, felborítják a meg, kialakuló egyensúly helyzeteket. És mi támogatjuk azt, hogy a golf államok, a golf melletti államok közös fellépéssel, diplomáciai eszközökkel, parlamenti eszközökkel segítsenek a szíriai konfliktust megoldani. A Genfi második konferencián a mi mediátorunk, tárgyalónk is jelen volt, és egyetértünk azzal, hogy szabályozás kéne, nemzetközi szabályozás Szíriára vonatkozóan. Nem csak Szíria, hanem a térség valamennyi országa érdekében. Ami az iraki belügyi helyzetet, a regionális ö, problémákat illeti, ö, Ezekben a témákban pedig örömmel válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen a kedves kollégákat. Szeretném tájékoztatni a helyzetről. 16.45-kor érkezünk hozzánk az Albán miniszterelnök. Nem sok időnk van, és mindenkit arra kérek, hogy másfél perces kérdést tegyen fel, maximum. Franka úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Tisztelt Hamodi úr, üdvözöljük Önt itt a külügyi szakbizottságban. Örülök annak, hogy kölcsönös kapcsolatunkról itt most a mai ülésen tudunk tárgyalni. Megköszönjük a magyarázatokat, hiszen így jobban értjük az ország helyzetét. Talán azzal kapcsolatban kéne még elmélyíteni a helyzetet, hogy milyen is a politikai helyzet jelenleg, milyen milyen változ, hogyan működnek együtt a kormány síta és szunni tagjai. A védelmi és a belügyi tárca odaítélésének hiánya magyarázhatja-e az erőszak így mértékű fellángolását is? Több mint 5000 több mint 5000 merénylet történt csak idén, és ennek már idén több mint 800 áldozata volt, és természetesen nagyon sok a sérült is. Kérdezem, hogy, hogy hogyan működnek együtt a kurdokkal, az iraki kurdokkal, illetve milyen intézkedéseket tudtak hozni a szíriai menekültek megsegítésére, több százezer szír menekültről tudunk, mi a helyzet. Sajnálatos tények, események történtek az Asrafi táborban, több mint 50-en haltak meg, és heten még mindig nagyon súlyos állapotban vannak. Köszönöm. Elő, köszönöm, Kronberg asszony. Ő az iráni delegáció elnök, elnöke. Tessék. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben. Az iráni delegáció elnökeként megpróbáltuk azt elérni, hogy Iránnal a parlament közi kapcsolatot elmélyítsük. Önöknek stratégiai partneri kapcsolata van Iránnal. Kérem, hogy ezt röviden írja le. Hogyan vélekednek ezen kapcsolatok alakul a jövőben alakulásáról? Iránnak új elnöke van. Kérdezem, hogy ez hogyan változtatja meg az irak-iráni kapcsolatokat. Ön szerint együtt, tudnak, együtt tud-e majd működni Irán a nyugattal, és könnyebb lesz-e megoldani a problémákat? Köszönöm, Charles Tenok. Um, Köszönöm szépen. Három rövid kérdést tennék fel. Al-Maliki kormánya mit tesz majd az Ashrafi menekültáborban történt 52 áldozata járó mészállásért hogyan fogják ezt ki vizsgálni, és hát tudjuk, hogy sajtóközlemények is voltak már a parlamenttől ez ügyben. Szíria, a következő kérdés, az Assad erőknek az Arab Ligán belül milyen támogatást adnak önök a Genf kettes konferencián az USA és Oroszország megegyezett abban, hogy vegyi fegyverek, az Assad kormány által birtokolt vegyi fegyvereket le fogják, meg fogják semmisíteni. Ön szerint ez lehet-e sikeres? Assad elnök lehetővé teszi ezt -e, és ez elképzelhető el, hogy megoldja a polgárháborús helyzetet. Az utolsó kérdésem ahhoz kapcsolódik, amit Helfrankon már elmondott. Bagdad és az ön kormánya hogyan viszonyul ahhoz, hogy az abili regionális, az abili kormány megváltozott, ugye nemrégiben itt járt a, a miniszterelnök, elképzelhető, elképzelhető-e, hogy Irak felbomlik, mint egységes állam, tehát a kurdokhoz mi a kapcsolata. Elnök, köszönöm szépen, lezárom a listát, mert nem nagyon van már időnk. Vulgyeli csúr következik. Köszönöm, elnök úr. Horvát vagyok, ami ugye régebben Jugoszlávia része volt. Annak idején sok iraki vendéghallgató járt a hazámba. Azóta gazdaságilag és szociális szempontból is fejlődött az ország. Akkor még nem voltak vallásos esetűzések, de hát mindenféle megesik. Nem tudom, hogy régi évfolyam társaimmal mi történt, remélem túlérték a dolgot. Irakban nagyon sok a művelt, képzett fiatal, akik megfelelő irányba tudnák az országot elmozdítani. De miért nem tudják ezt megtenni? Milyen sorrendben kell megoldani a kérdéseket, mielőtt ezek a képzett emberek jó irányba tolnák el az országot? Az alkaida jelenléte, vagy a, az ancien rezsim jelenléte? Az amerikaiak jelenléte? Avagy már megtörtént ön szerint ez az elmozdulás? Köszönöm. Kellem úr. Köszönöm, elnök úr. Az ön egyértelmű állásfoglalása az extremista csoportok ellen bátorító, illetve annak is örültem, hogy a külföldi tanulást reklámozza. A, ö, hogyan vélekedik az országon belül együttműködésről korábban volt ez ilyen irányú kezdeményezés, ez mennyire volt sikeres, mi a helyzet az olaj kérdése. A keresztény kisebbség sorsa is érdekel minket, a legtöbb keresztény már elhagyta Irakot. A sajtóban sok jelentést olvashatunk arról, hogy iraki gépek léptek be az iráni légtérbe, hogy Szíriába fegyvert vigyenek. Ezzel mi a helyzet? Köszönöm. De Martini asszony. Köszönöm, elnök úr. Tíz évvel azután, hogy megszabadultak Saddam Hussein diktatúrájától, Irakban sok előrelépés történt, de sajnálatos módon naponta majdnem naponta tapasztalhatunk különböző terrorista támadásokat. Ezek belügyi problémák, vagy Szíriának is köze van ehhez. Sok keresztény Szíriába menekült, veszélyben van az életük. Mit tehet az EU azért, hogy a szunnik és a síitek, illetve a kurdok közötti problémákat megoldják? Köszönöm. Péterle, please. Péterle úr. Köszönöm szépen. Mene zanima, kaj vidite kot ključne izzive medkulturnega in medreligijskega dialoga Kérdésem, hogy önök szerint még a legfontosabb kihívások, hogyan lehet a régió, hogyan lehet a kultúrák és a, vallások közötti párbeszédet elősegíteni? Köszönöm szépen. Sik Hamudi. Hamudi Sejk, 15 perc. Még mindig van arra, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen. شكرا جزيلا على هذه الأسئلة <clears throat> لكن يعني أستغرب أنه غاب Köszönöm szépen a kérdéseket. Ami az Irak-EU kapcsolatokat illeti, és az együttműködés, partnerség kérdését Irak és az EU között, kevés kérdést kaptam, pedig ez a megállapodás megszületett. Most már csak a gyakorlati megvalósítás van hátra, és példát is szeretnék arra mondani, hogy ez a példás kapcsolat miben nyilvánul meg az Európai Unió és a mi demokrácián között. Ez a megállapodás dinamizálta a egyes kérdések megoldását. Önök láthatóan milyen alaposan ismerik problémáinkat, és köszönöm, hogy érdeklődnek egyáltalán irántuk, és hogy empatikusak. Egy olyan földgolyón élünk, amely egy globális falu ma már. Minden probléma mindenkié. Ami a szunita-síta szembenállást illeti, nálunk nem ugyanaz a fajta konfliktus van, mint Iránban, Libanonban vagy Pakisztánban. Van síták és színeták között konfliktus, de nem ugyanolyan jellegű. Nálunk ez a konfliktus ugyanis azok között zajlik, akik azonos törzshöz tartoznak etnikailag, és ugye mondtam is már, hogy több miniszterünk, például a pénzügyminiszterünk, Alfred és Ramadi úr, ugye szunniták, bár most egyikük éppen lemondott, de be vannak vonva a politikába, és független attól, hogy milyen vallási meggyőződésük, főnökként, törzsi vezetőként is részt vesznek a kormányzásban. A síták vezetője pedig ugyancsak jelen van a szunnita közéletben, és az, ottani törzsek is hallgatnak rá. Tehát mi mindannyian ugyanahoz az etnikumhoz, törzshöz tartozunk, még ha eh, szuniták és síták is vagyunk. A nálunk eh, legjelentősebb törzsek nincsenek egymással törzsi ellentétben. És szolidaritás van, társadalmi szolidaritás a törzsön belül, törzsöken belül. Ha valaki megbetegszik, akkor szolidaritásból akár a másik törzsbel is átvállalja a költségeit. Vagy másik vallásbeli. Irak mindig is jó példája volt a különböző vallási felekezetek egymás mellett élésének. Szíriában, Bahrajban, Szaud-Arábiában nem ugyanez a helyzet. Ez a nagy előnyünk, hogy a vallási széthúzás nálunk nem annyira éles, mint máshol. Hisztami Ayatollah, aki ugye a legfőbb vallási vezető a síták számára, azt mondta, hogy testvéreitekről ne beszéljetek rossz szóval, a szunniták testvéreink a problémák megoldásában és ugye máshol viszont Szíriában centrális állam van, diktátor vezeti azt, decentralizált nálunk jobban a világ, és hallgatunk egymásra. Volt most éppen egy kormányválság, de jövőre választások lesznek, és úgy gondolom, hogy az áprilisi választásokon újra és igazságosan fel tudjuk osztani a politikai telepet. Mustafa al-Sadr például, Mutada al-Sadr például fogadta, befogadta a szunnita ö, érdekeket, és a legfelsőbb tanács ugyancsak ö, ö, párbeszédben van a legfelsőbb tanácsban a két vallás, ami pedig a kormányzást illeti, az elmaradottabb régiókkal is érdemel foglalkozunk, tehát nem a szunitasíta szakadék mentén vannak nálunk a törésvonalak elsősorban. És a problémáink egyformán sújtják a szunitákat és a sítákat. A szegénység érinti mindkét vallási közösség csoportjait, például délen. Tehát az átmenetet közösen próbáljuk levezényelni. A szíriai menekültekre rákérdeztek. Mi megszavaztunk egy összeget az ő befogadásukra, 10 millió dollár értékben a kurd területeken fogadunk be sok menekültet főleg. Ashraf környékén. Az iraki kormány kérte Ashraf lakosait, hogy hagyják el mármint a korábbi menekülteket, hogy adjanak helyet az új menekülteknek a repülőtér környékén. És tudatában vagyunk, hogy a síták és a szuniták között is vannak terrorista csoportok. A kormány nem tehát a vallási hovatartozás volt tekintet nélkül elítéli a terrorista cselekményeket, és a feszültségektől terhelt el területeken, mint például a Bogrebi börtön környékén, sajnos nem vagyunk képesek megvédeni Ashraf lakosságát, ezért úgy döntöttünk, hogy inkább a a lakosságot egy amerikai volt katonai támaszpontra áttelepítjük. Az Asrafi táborban lakók többségét nem akarjuk hosszú távon Irakban látni, mert nagyon sok kollaboráns van közöttük az, a, a szakadármozgalmakkal, a kurd szakadármozgalommal is. És ugye előfordult az is, hogy, hogy egy autó robba, bomba robbant, és a rendőrség be sem tud menni ezekre a legveszélyesebb területekre. Tehát nem tudjuk ezeket a problémákat feltárni és kezelni. Igen, vannak napi szintű biztonsági kihívások kormányunk előtt, és nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy az Asrafi táborba egyre többen áramlanak, és nem vagyunk képesek megvédeni őket, mert mint az Abu Ghraibi börtön ö, lakosait sem a támadásoktól. Felvettük a kapcsolatot az ensz a bagdadi ENSZ képviselővel, hogy folytasson vizsgálatot ezekben az atrocitások ügyében, és a holtestek boncolása révén próbálják kideríteni, hogy kik voltak a gyilkosok. Kanada és Ausztrália is felajánlotta a segítségét, illetve olyan értelemben, hogy az Asafi tábor lakói közül befogadnak. Nem tudjuk a felelősséget vállalni az ott történő dolgokért kizárólagosan. Bár szeretnénk vállalni a felelősséget. Irakban több egyéb felekezet van. Kurdok is, arabok, szuniták, síták. Ez szerintünk azonban inkább lehetőség, mint probléma. Irak valamennyit társadalmi csoportját, régióját szeretnénk a kormányzásba bevonni. És elutasítjuk a szélsőséges radikalizmus. Ugyanakkor az iraki nép nem kíván Amerika gyarmatává sem válni. Ebben elég nagy egyetértés van nálunk. türkmén kisebbség is él nálunk, illetve török kisebbség, és ezek hidat képeznek inkább Törökországhoz, szunita kisebbség Szaúd-Arábiával, és mi ezt mind pozitívan látjuk, hogy ez a sokféleség és ez a hídverő szerep a kisebbségek révén a szomszédországokhoz inkább egy potenciál. Az USA-val szemben pedig úgy gondoljuk, hogy nekünk közvetítő szerepet kell vállalnunk a régió csoportjai között. Parlamentünk egy tagja Iránban és Törökországban és Szaudarábiában járt, pont ezért, hogy bizalomépítő tevékenységet folytasson. Ö, Bagdad a vallások bölcsője volt mindig is, és vezető politikusaink pozitív szerepet kivannak játszani a vallási megértés érdekében. Új Irakot építünk, stabil országot szeretnénk, a sok vallású stabil országot, amelyben minden párt és érdekcsoport szóhoz juthat. Ami az iráni elnökre vonatkozó kérdést illeti, nagyon fontos szerepe van neki a nyugattal való tárgyalásokban, jó lenne, hogyha az atom problémát sikerülne vele önöknek rendezni, megoldani. Mi támogatjuk a szíriai demokráciát, egy demokratikus rendszer felállítását, és Az ellenzékkel, a szíriai ellenzékkel van kapcsolatunk. A Genf 2 konferencia segítségével, ebben idaimmal is fel tudtuk venni a kapcsolatot, hivatalosan is, és a vegyi fegyver bevetésének egyébként ő közvetlen ö, módon is ö, érintettje volt, és Abzsában ugye bevetették, bombákat vetettek be, és elgázosították, és ez most már világossá vált. Irak egységére vonatkozó kérdést is föltettek nekem, hogy mennyire őrizhető meg az ország egysége. Nem hinném, hogy a közeljövőben bármely ország részünk leválna. Az olaj jövedelmet nagyon igazságosan osztjuk el az egyes régiók között, és ez a gazdasági tényező, meg a törzsi összetartás szerintünk elég garancia lesz arra, hogy az ország ne essen szét. Persze vannak szeparatista erők. Ami a Horvátországban tanult diákok és általában az iráki diákok helyzetét illeti, valóban fontosnak tartjuk a diákok szerepét. Nyilván sok nehézséggel kell megküzdeniük ezeknek a fiataloknak, de jó úton vannak. A decentralizált demokratikus rendszernek vannak ellenzői is, de ennek ellenére ezen a területen előrelépéseket érünk el, bár nagyon megszenvedjük a szíriai helyzet kisugárzását. Tehát fenn akarjuk tartani ezt a jelenlegi utat. Ami a keresztény kisebbséget illeti, alkotmányunk kimondja, hogy valamennyi kisebbségnek ideértve a keresztény kisebbségnek minden alapjog jár, és az új alkotmány a létező legjobb történelmileg legjobb kereteket adja a jogok érvényesítéséhez, akár elnökké is válhat az országunkban egy kisebbség képviselője. Alkotmányunk egyformán rendelkezik a keresztény és egyéb kisebbségekről, tehát akár államelnök is lehet keresztény nálunk. Nincs keresztények ellen diszkrimináció, a kurd kisebbséggel szemben sem jogi értelemben. Nyilván a keresztények is megszenvedik a támadásokat, az atrocitásokat, de nem jobban, mint más kisebbségek, a síták sokkal inkább egyébként, mint más kisebbségek, szenvednek ezektől a terrortámadásoktól. Ami az Európai Uniót illeti, hogy hogyan segíthetnének nekünk. Fogok még találkozni a bizottság képviselőjével is, az Európai Bizottság képviselőjével, képzési programokkal feltétlenül, és ezt fel is ajánlották önök nekünk, magas rangú köztisztviselő képzésével. Japánban is vannak képzések, amelyekre most küldhetünk embereket, ami pedig a gáz és földgáz és olaj kitermelést és jövedelmeket illeti. Október-november hónapokban új nagy tárgyalássorozat lesz erről a témáról, és Európának is fontos szerep jut ebben a folyamatban. Parlamentünk elfogadott egy megállapodást, egy partnerségi megállapodást az Európai Unióval, amelynek a keretén belül ugye gyakorlati megvalósítással, az Európai Bizottság vezetésével egy vegyes bizottság kontrollálása mellett, kontroll funkciója mellett, például az energetikai fejlesztés területén is partnerségben léphetünk föl együtt. Egy adhok bizottság is alakult a megállapodás gyakorlati alkalmazására, ami a sitta szunita párbeszédet illeti, mondom, eh, nálunk nem annyira a mély ellentét a baj, hanem a, a menedzselés, a konkrét megvalósítása a, a partnerségnek. A, lehet, hogy a választásokon akár közös sita-szunita listák is lesznek egyes választókörzetekben, megállapodások tehát a síták szuniták között a választások előtt már, hogy közös jelölteket indítanak. Ez nagyon könnyen előfordulhat. Tehát demokratikus küzdelemre készül az ország, és inkább a politikai erők küzdelme van, és nem a vallási közösségek küzdelme hazánkban. Uh, uh, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy rendkívül gyümölcsöző volt ez a párbeszéd, és nagyon fontos volt ez a magyarázat, amit most előadott. Köszönjük, hogy ide látogatott. Tudjuk, hogy holnap a, az iraki delegáció tagjaival fog találkozni. Meg kell, hogy mondjam, hogy biztos lehet abban, hogy Brock úrnak, elnökünknek át fogjuk adni üzenetét. Ezzel pedig szeretném önt egy tapsal köszönteni és megköszönni, hogy itt volt.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 Köszönjük szépen, folytassuk az ülést azzal, hogy üdvözöljük az albán miniszterelnököt, Edi Rama urat. A miniszterelnök úr mintegy 45-50 percet tud maradni velünk. 5 óra 45-kor van el kell mennie, hiszen a parlament elnökével találkozik. Szeretnénk, hogyha addig lezárnánk a mai beszélgetét. Először is gratulálunk a választási győzelméhez. Igen, nagyra értékeljük ezt a puha hatalom átadást, mint minden térségi ország, Románia és az én országom is tudja, hogy vannak hegy- és völgymenetek a konszolidáció demokrácia és piacgazdaság felé vezető nehéz úton. Igen, nagyra értékeljük azt, ahogy a választásokat lebonyolították. Úgy gondoljuk, hogy várható, hogy a párbeszéd és a politikai konszolidáció folytatódik. Gratulálok ahhoz is, hogy új jelöltország státuszt mielőbb megkapja az ország, és remélem, hogy pozitív döntést fog decemberben a tanács hozni. Ezzel pedig miniszterelnök úr megkérem, hogy szóljon a kollégákhoz. 10-15 perc megfelelő ahhoz, hogy a kollégák kérdésüket feltegyék, és kérem, hogy erre majd, ezekre majd válaszoljanak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen, nagyra értékelem azt, hogy mindannyian eljöttek, hogy meghallgassák, hogy adott esetben mit szeretnénk mondani önöknek. A legelső dolog természetesen az, hogy igen, nagyra értékeljük az EU parlamentjének folyamatos támogatását Albánia jelölt státusz megszerzésének útján. Köszönetet kell, hogy mondjak az előző kormányomnak, elődömnek, mindazon erőfeszítésért, amelyet tettek, és az eredményekért is, melyekkel közelebb hozták ehhez Európát mégis úgy gondolom, hogy nagyon sok a tennivalónk. That this is a new era in Albanian politics and our goal and ambition. Úgy gondolom, hogy ismert az önök előtt célunk, ambíciónk. A kormány szakítani szeretne a volt politikai hagyományokkal. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy garantálhassuk a pártokon átnyúló konszenzusos politikát, és minél nagyobb mértékben nyissunk az ellenzék felé, a másik oldal felé. A cél az, hogy új programunkat megvalósítsuk. Tegnap szavazott a parlament erről, és nagy örömmel mondom el önöknek, hogy a vita szelleme annak köszönhetően, az új, hogy a parlament új elnöke milyen formában vezette a vitát. Nos, tehát a vita szelleme lehetővé tette, hogy az Albán parlament történetében az ellenzék most kapja meg a leghosszabb felszólalási időt az új kormányal való tárgyalásokban. Biztosnak tartom azt is, hogy nagyon sok dologra van Albániának ebben a szakaszban szüksége, de a fő prioritásaink a következők. Szeretnénk bemutatni és fejleszteni a jogállamiság reformjának szükségességét, előre akarunk lépni a korrupció és szervezett bűnözés elleni harcban. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniós program katalizátor. A változást segíti elő, az a változást, amelyre szüksége van az országnak. Ezen kívül pedig eszköze annak, amit, hogy elérjük azt, amit Albánia reneszanszának nevezünk. Ez az, amire egy millió szavazó adta le szavazatát, akkor, amikor a, a, az Albán Európai Szövetségre szavazott. Ugyanakkor úgy tudom, tudom azt is, hogy kihívást jelentenek a Balkán pozitív fejleményei. És kihívást jelent az is, hogy nagyon fontos fejlődésen esett át Koszovó és Szerbia közti megállapodás. Ez az a megállapodás, amely a lehetőségek hatalmas tárát nyitja fel mindannyiunk számára, de új kihívásokat is jelent. Elsősorban arra vonatkozóan, hogy a volt Jugoszlávia területén lévő és megjelenő konfliktusokat lezárjuk, átalakítsuk, és a békét a gazdasági és társadalmi együttműködés számára használjuk fel az összes állam és az összes nemzet érdekében és között. Másrészt pedig látjuk, hogy nagyra értékelik sokan nem csak a koszovói vezetés szerepét abban, hogy a béke és együttműködés folyamatát elindította, hanem abban is, az iránt is, hogy milyen fejlődés tapasztalható Koszovóban. Európa felé közelednek, a stabilizációs és tárgyalási megállapodás felé, a vízumliberalizálás felé. Ezek alapvető elemei a régió ezen új államának. Ez egy új pillanat, új lehetőség, és szilárdan hiszünk abban, hogy az önök segítségével, az Európai Unió parlamentjének segítségével, és Albánia sok barátjával és partnerével, és a régió partnereivel és barátaival, Európával behozhatjuk a korábban elvesztegetett időt. Külpolitikánk az albán állam, az albán ország külpolitikája a legstabilabb volt, amelyet nem befolyásoltak hatalmi változások az országon belül. Ugyanakkor azonban ezt megzavarta az a nacionalista láz, fellángolás, amelyet az elmúlt időszakban ta, ö, tapasztaltunk, és nem örülünk neki. Egy új narratívát szeretnénk tehát elindítani, nulla problémát szeretnénk a szomszédjainkkal. Kétségtelen az, hogy az évek során Albánia fejlődött, de kétségtelen az is, hogy Albánia sokkal többre vágyik, mint az eddigi fejlődése. Ez az az ambíció, ami előre visz minket a jövőben és a jövő felé. Szeretnénk megtanulni mindazt, ami pozitívum, de szeretnénk tanulni abból is, ami negatívum volt a múltban. Én úgy gondolom, hogy az albánok, az albán nép egy olyan lencsén keresztül szavazott ránk, amivel nem csak azt látták, hogy le kell cserélni a miniszterelnököt egy másikra, vagy néhány minisztert másokra, vagy az egyik oldalt a másik oldalra. Az országot akarják megváltoztatni. És pontosan ez az, amitől én magam is alázattal tudatosítom mindenki mással együtt ezt a tényt. Mégpedig azt, hogy nem azért kerültünk ebbe a hely, erre a pozícióra, mert mi mi vagyunk, hanem azért, mert az emberek bennünk látják azt, hogy ki tudjuk harcolni azt, hogy olyanok legyünk, amelyet a nép kormányra kíván. Ezért kell dolgoznunk. Ezért kell bevégeznünk azt, amit az albán nép június 23-án kért. Based on the experience of a country that has had a very difficult, dramatic and even tragic past, during drámai érveink, éveink voltak a kommunista birodalomban. Albánia a legszörnyűbb diktatúrát élte meg. A probléma, problémákkal terhelt átmenetés pedig, átmenet pedig megmutatta, hogy az emberek a mindennapok életében akarják a mélyre nyúló demokráciát. Az albán nép tehát június 3-án az óriási változás perspektívával szavazott. A, garanta- a második garantáltan békés átadásra. Az egyértelmű üzenet az az volt, hogy nem általában véve akarják a demokráciát, hanem a mindennapokban materializálódó demokráciát. Ez hiányzik, és erre van szükség. Azért vagyunk tehát most itt, hogy mindannyiukat megnyugtassunk és megerősítsünk abban, hogy mindaz, amit ez a parlament tett, és az önök parlamentje nagyon sokat tett Albániáért, tehát mindaz, amit eddig tettek, nem vészkárba. Épp ellenkezőleg új lelkesedés forrása lesz. Ugyanakkor pedig mindig ok lesz arra, hogy teljesítsünk. Mielőbb teljesítsük és megteremtsük azt, ami hiányzik. Albániából, amitől az európai család tagjává válhat, tel- teljes jogkörrel és kötelezettségekkel. Köszönöm. Thank you very much, Prime Minister. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Köszönöm ez, ezen bátorító szavakat. És azt hiszem már az ön jelenléte is garancia arra, hogy valóban meg is történik. Valóra is váltja ezeket az ígéreteket. Sokan iratkoztak fel a hozzászólók listájára, mindenkit arra kérek, hogy fogják rövidre, két percben maximálom a hozzászólási időt, és így vendégünk válaszolhat is a kérdésekre. Kukán úr lesz az első hozzászóló. Ő a delegáció elnöke. Kérem szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szőrös szívű két perc. Még az, ha, hogyha az Albán, az Albán választások elnökéről E, választások eredményéről kell beszélni, meg üdvözölni a miniszterelnököt, mindezt elmondani, talán nincs elég idő. Úgyhogy elnézést, egy kicsit túllépem azt az időt. Először is hadd gratuláljak miniszterelnök úrnak, gratulálok sikeréhez, illetve a választási sikerhez is. Azt hiszem, hogy most helyén való, hogy az eddigi kormány által elért eredményekről megemlékezünk, hiszen az ő eredmény, az ő sikerük is ez az er-, eredmény. Már régóta odafigyelnek az Európa integrációra Albániában, és remélem, hogy az új kormány új lendületet visz ebbe a folyamatba. Ami a választásokat illeti, erről csak röviden néhány szóval, június 23-i választások rendkívül fontosak voltak Albánia számára, ez egyfajta próbája volt annak, hogy a demokratikus feltételeknek meg tudnak-e felelni, illetve, hogy a pártok eléggé érettek-e arra, hogy az európai integráció útjára lépjenek. Azt hiszem elmondhatom, hogy megfelelt ezen a vizsgán, megállt a helyét ezen a vizsgán Albánia, a jövőben további érveket, bizonyítékokat, bizonyítékokat várunk erre. A delegációban, amikor a delegáció tagjai ott jártak a választásokon, mint megfigyelők, mindenkivel felvettük a kapcsolatot, mindenkit meghallgattunk, és láthattuk azt, hogy az európai integráció rendkívül fontos volt, ez volt a kampányban talán a legfőbb motivum, ez fontos, és nagyjából nagy, nagyjából elmondhatom azt, hogy alapvetően tisztességesek voltak a választások, volt persze néhány probléma, de általánosságban jó választások voltak ezek, és a hatalom átvétel zöggenőmentes volt, civilizált módon történt mindez. A legyőzött politikusok elfogadták a vereséget, és az új miniszterelnök pedig nagyon korrekt, civilizált módon írta le az első megnyilvánulása során a, ennek a hatalom átvételnek a mechanizmusát. És pontosan erre is van szükség a jövőben is. Igazi politikai párbeszéd nélkül nem igazán lehetne egyről a kettőre jutni. Az eddigi fejlemények is azt mutatják, hogy nem reménytelen a dolog, sőt, a kormány, az új kormány elkötelezettje annak, hogy végrehajtsa azt, amit megígért. Az európai integráció a legfőbb kérdés, ami az új parlamentet foglalkoztatja, ehhez sok sikert. Hú, de elszaladt az idő. Azt szeretném mondani, miniszterelnök úr, hogy örülünk, hogy eljött ide, nagyon fiatal, mint miniszterelnök, csak pár napja van hivatalban. Örülünk annak, hogy ellátogatott ide. Véleményem szerint nem kell önt elismételni. Mondta is, hogy az Európai Parlament mindig is támogatta ezeket a pozitív fejleményeket. Folytatjuk is ezt, és mindent megteszünk azért, hogy segítsünk Önöknek a jövőbe. Kérem, engedjék meg, hogy amit tudunk, megtérjük önökért. Elnök, köszönöm. Most pedig Franka úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, spanyolul fogok beszélni. Sí, gracias, señor presidente, señor primer ministro. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterelnök úr, az Európai Néppárt nevében szeretném önt itt üdvözölni, és gratulálok önnek a választáson elért eredményért. Örülök annak, hogy ilyen békéltetős, konstruktív szerepet látott el Albániában. Örülök annak, hogy az ellenzékkel ilyen kitűnő kapcsolatot ápol, és örülök annak, hogy ilyen pozitív fejleményeket láthatunk az Albán parlamentben. Ez a megfelelő út, tehát a jövő felé, jövő szempontjából csak az, az előre mutató, hogyha megpróbálják az együttértést elérni. A vízummentességi egyezmény, az Európai Unióba történő tagfelvétel folyamata így kezdődik. A bírói igazságügyi és közigazgatási reformok alapján az európai parlamenti megfigyelőknek pozitív véleménye van, de nem csak erről van szó, erről szólnak kérdéseim. Amikor az ellenzékből a kormányba ült át, mit tett azért, ö, mit tett azért pontosan, hogy az európai reformok útján ö, ö, induljon el? Kérdésem, hogy az hogy lehet konkrétan megoldani, hogy a kisebbségeknek nagy, kisebbségek nagyon jobb köröket adjak, illetve hogy a bírói reform is megvalósuljon. Köszönöm, Fleckenstein úr. Thank you. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, a mi frakciónk is gratulál önnek a megnyert választáshoz, és ezt őszintén mondom, hogy örülünk, hogy önt látjuk ezt a, ezen a poszton. Ön is említett néhány számára fontos feladatot, a korrupció elleni harcot, a nők szerepének megerősítését. Én visszafordítanám a kérdést. Ön szerint nekünk, az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak mit kellene, lehetne tennünk annak érdekében, hogy önt Európához való közeledési politikájában sikeres lehessen. Köszönjük szépen. Négy asszony következik. Mr. President, uh, Mr. Prime Minister. Tisztelt elnök úr, miniszterelnök úr, miniszter úr, a frakcióm nevében én is üdvözlöm Önt, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és vízióját felvázolta nekünk Albánia jelenleg és jövőbeli állapotára vonatkozóan. Ahogy az előttem szólók is jelezték, az a politikai átmenet olyan országokban, ahol a lakosságot hosszú évtizedeken át autoritér vagy diktator, diktatórikus rezsimek nyomták el, nem könnyű. És a hatalom megosztása sem könnyű. Őszintén Gratulálok önnek ehhez a földsúszomlásszerű győzelemhez. Elmondta nekünk, hogy az ön kormányának felesketését parlamenti ö, viták ö, követték, de ö, most az eufória egy új korszak beköszöntése fölött el fog múlni, és önnek ki kell alakítania minden ö, országon belüli ö, politikai erővel egyfajta viszonyt, és a társadalomban is új kapcsolatba fog ö, most kerülni. Erre hogyan készül? Lezártam a felszorolók listáját. Még Charles Tenok kaphat szót. Itt vagyok, miniszterelnök úr. Gratulálok az ECR frakció nevében is megválasztásához, és a politikai hatalom átadásának, átvételének békés módjához. Berisa elnök nagyon sok ö, ö, ö, vitat megbízható állítást mondott. Szkopjai barátaim aggódtak, amikor ő nagy Albániáról beszélt. Tudja öd nekünk garantálni azt, hogy Albániának nincsenek teritoriális követelései? Ami a Belgrád-Pristina egyeztető tárgyalásokat illeti, ön hogy látja, második kérdésem, általában a Balkán ö, integrálódását, a gazdaság helyzetét, a közlekedési és kereskedelmi útvonalak képülésének lehetőségét, és Albániának milyen szerepet szán ebben az összefüggésben. Albánia az iszlám együttműködés szervezetének ugye, aktív tagja. Ez ugye egy újdonság Európában. Esetleg ez a pozíciója Albániának emberi jogi kérdések tekintetében ö, hogyan fog majd alakulni az európai aspirációk tükrében. Most már csak másfél perces felszólalások következhetnek, hogy a miniszterelnök úr válaszait is meghallgathassuk. Peterle úr kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Mindjárt látják, hogy milyen röviden fel tud szólalni egy képviselő, ha akar. Gratulálok önnek, miniszterelnök úr, sok sikert kívánok. Értem, hogy mennyire fontos önnek számára Albánia politikai egysége, amennyire csak, kíván, amennyire csak lehetségesen együtt kíván működni az ellenzékkel. De mit értsünk az amennyire csak lehet alatt? Köszönöm, Bastinár úr. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, nyilván fölösleges elmondani, hogy én személyesen is mennyire örülök, hogy barátom Edi Ráma miniszterelnök és korábbi kollégám külügyminiszter most. De a hivatalos véleményem is megegyezik a személyes véleményemmel, nagyon örülök annak, hogy Albánia Európa felé fordul, és egy fontos pillanatban talán tényleg történelmet ír, Remélem, hogy az Európai Tanács is meg fogja önöknek adni a tagjelölti státuszt, amilyen hamar csak lehetséges, hogy ezzel is segítse az ön Európa barát tervének megvalósítását garantálhatom önöknek, hogy az EU-Albán vegyes delegáció mindig az ön oldalán fog állni, hogy támogassa erőfeszítéseiben, és Viktor pont a miniszterelnök üzenetét is tolmácsolhatom önöknek. A román kormány, a jelenlegi román kormány, ha szükséges, mindig ön mellett fog állni erőfeszítéseimben. Hívjuk hazánkba, miniszterelnök úr meghívását, konkrét meghívását szeretném önnek tolmácsolni, és együtt ünneplünk önökkel a száz éves ö, évforduló kapcsán. Pak asszonynak adok szót. Miniszterelnök úr, gratulálok, sikert, sok sikert kívánok az albán nép érdekében olyan beszédet tartott ma, amely nagyon személyes és bölcs hangvételű volt. Remélem, hogy ez a jövőben is jellemzi majd munkáját. Azt is remélem, hogy az utóbbi évek, hónapok nacionalista hangjai elcsitulnak. Ez minden politikai pártban érezhető volt az önök hazájában és remélem, Koszovóban jártam éppen napokban, hogy a Balkán béke érdekében önök is békésebb hangot ütnek majd meg a jövőben. Az ön személyes és a kormányának a fellépése, eh, integrációs miniszterét jól ismerem, remélem, hogy hozzájárul majd ahhoz, hogy azok a kirohanások, amelyek Albániában a parlamentben, a sajtóban mindkét oldal részéről elhangzottak, a jövőben visszaszorulnak. A politikai viszonyoknak mindenképpen jót fog tenni, hogyha békésebbé válik a hangvétel, és látom, hogy ön ezen munkálkodik. A, ez Albánia érdekét szolgálja. Ha ön úgy folytatja, ahogy ma kezdte, akkor nagyon jó példát fogadni erre kollégáinak, ami az ön személyes feladatát illeti. Szerintem az albánok elég bölcsek és érettek már ahhoz, hogy nem kell minden kérdésben külföldi diplomatákat megkérdezniük, tegye a munkáját, nem kell minden ö, do, dologra rákérdezni, ö, a diplomatákat csak ö, ö, az a dolga, hogy majd beszámoljanak hazájuk felé arról, hogy ön hogyan végzi a munkáját, de önnek nem kell minden diplomata, minden véleményét folyamatosan kikérnie, lépjen autonóm módon. Minden jót kívánok! First of all, my congratulations. asszony, először is gratulálok én magam is. Bár a frakció nevében ezt már megtették. Valóban, mi is remélni tudjuk csak azt, hogy ezt a fajta leltárt meg tudja vonni, és tanul abból az igen kemény tapasztalatból, amely a választását megelő, megelőzte, és be tudja bizonyítani, hogy a demokrácia lehetséges a gyakorlatban és a Albániában. Mások is megkérdezték már a szomszédokhoz való viszonyukat. Én magam is azt kérdezem, hogy azoknak a problémáknak az ismeretében, amelyeket meg kell, hogy oldjanak, nemzeti problémák, tehát a reformok, a jogállamiság, stb. Tehát azt is, hogy vannak nemzetközi jellegűek, a korrupció elleni harc például, ami nem csak nemzeti probléma, ez transnacionális. Mi a stratégiája? Hogyan tervezi ezt a hogyan próbálja majd esetleg a szomszédokkal összekapcsolva a korrupció elleni harcot felvenni a világnak ezen a pontján. Köszönöm szépen. Ilyenek kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. A miniszterelnök úrnak. Én is először gratulálni szeretnék a megválasztásához, a választási győzelemhez. Minden jót kívánok, és jelzem azt is, hogy ami tulajdonképpen ismétlés, hogy az Európai Unió, az Európai Parlament támogatta Albániát a különböző fejlődés jelentéseknél is. A jelölt országokra vonatkozó egyik alapelv a jó szomszédsági viszonyok kialakítása, különösen az EU tagállamokkal. Erre vonatkozik a kérdésem is. 2008-ban a Barisa kormány amelynek külpolitikájához nagyon hasonlít az önöké is, Görögországgal aláírt egy megállapodást a vizekre vonatkozóan. Ön már ezt megtámadta a bíróság előtt, mégpedig sikerrel. A, nem tartja fontosnak Görögországgal való kapcsolatait, vagy úgy gondolja, hogy ezeket a bíróság előtt kell tisztázni, és mit akar a jövőben mindkét országra vonatkozóan tenni? Köszönöm szépen, Tanya Fajon asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen, nem akarom megismételni, amit sok kollega elmondott, de én is őszintén gratulálok. Nagyon jó, hogy ismert arcokat és az európai ság iránt elközeleti embereket látunk. Köszönöm, hogy néhány órára csak a kormány kinevezését követően Brüsszelbe jön. Ez nekem azt mutatja, hogy milyen nagy kötelez, elkötelezettsége van Európa iránt. Azt tudom ön el azt, hogy múlt, szakítani kell a múlt politikai hagyományával, különösen ami a blokki, politikai blokkádot illeti, a reformokat, párbeszéd hiányát a politikai pártok között és hogy igaz az is, hogy be kell vonni a civil társadalmat, a nem kormányzati szermeket és a demokratikus intézmények hatékony munkáját segíteni kell. Meg kell hallgatni a, az emberek igényeit is. Albánia volt az egyik legizoláltabb, vagy a legizoláltabb ország, és úgy gondolom, hogy megérdemlik mindennél jobban a nyitott és demokratikus társadalmat. A kérdésem, hogy hogyan akarja az ifjúság és az ifjúsági munkanélküliség problémáját megoldani. Hogyan próbálja rávenni őket arra, hogy otthon maradjanak? És amit Anna is említett, a korrupció. Ugye most fogjuk a korrupciós különleges szakbizottság munkáját holnap lezárni. Vannak-e konkrét elképzelései arra, hogy ezt a legkritikusabb problémát kezelje? Ez nem csak a, a, a Albánia, hanem az egész régió, nyugat, az Európai Unióban nagy probléma. Söflin úr. Thank you, Chair. It's a pleasure to... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy miniszter urat, miniszterelnök urat üdvözölhetjük. A szomszédákkal a nulla probléma, ez jelölte ki, ez ugye mindig kétirányú kapcsolat nem csak önökön múlik. A kérdésem az az, hogy a stratégiai tényezőket hogyan látja, milyennek értékeli a délkeleti európai régióban, a történelem tükrében. És van-e például Törökország szerepére vonatkozóan valami jövőképe, iszlám, közelkeleti szereplők a délkelet-európai régióban? Vagy vegyük-e komolyan a Nagy Albánia gondolatát? Köszönöm szépen, Liszek úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden, miniszterelnök úr érti. Kosovo. It's, it's uh, observed carefully but by some, some states. Azok az országok, amelyek Koszovót nem ismerik el, azok természetesen nagyon óvatosak önökkel szemben. Ennek tükrében kérdezem, hogy mi a véleménye, mit gondol a kormány állandó témájáról. Mi az, amit állandóan szeretnének, vagy folyamatosan a két ország között megtárgyalni? A másik dolog pedig mindenki látja, hogy milyen óriási elős, lehetőség előtt áll az ország a gazdasági értelemben, a turizmus mennyit jelenthet, mennyire nyitott a befektetők fogadására. Köszönöm szépen, Katin úr. Köszönöm én is, elnök úr. Miniszterelnök úr, én is gratulálok, és minden jót kívánok önnek. Remélem, hogy a jelöltország, tagjelöltország státuszát minél hamarabb megszerzi, hiszen ez óriási dinamizmus, pozitív fejlődést indítaná el a régióban, nem csak az önök országáróban, hanem a régióban. Néhány évvel ezelőtt az akkori választásoknál azt mondta, hogy problémák vannak arra vonatkozóan, hogy hogy nyilvánosságra hozva kik, legyenek a, kik lesznek a pártjának a jelöntjei, mert a, azt fél, attól tart, hogy megvesztegetik őket. Tehát a korrupció és a szervezet bűnözés elleni harc volt az, amivel Szerbia például sikeresen előreléphetett. Ezért kérdezem, hogy öntől, a párton, öntől kérdezem, hogy a párton belül először mit akar tenni a korrupció ellen, hiszen kezdjük el mindig a saját házunk előtt, a saját pártunkban. Köszönöm. Miniszterelnök úr, átadom a szót. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen nagy fokú érdeklődést mutatnak egy kis ország iránt, és egy túl fiatal miniszterelnök iránt, ahogy Edward Kukán föltette a kérdést. Megköszönöm Edward Kukának és másik kollégának, hogy ilyen hihetetlen munkát szánt és energiát szánt Albániára, és ilyen türelmesek voltak. Olyan ország és régió ez, ahol van némi zűrzavar, de sosem unalmas, az, az embert mindig fiatalon tartja. Nézzenek csak rá Doris Pakra, már olyan régóta törődik velünk, és milyen fiatalos. Köszönjük, Doris, hogy kitartottál. Most próbálok a lehetőségekhez mértem válaszolni a kérdésekre. Azzal kezdeném, ami az új Albánia ambíciójának megtestesítője, ez nem más, mint a kormányunk, több nő van a mi kormányunkban, mint az összes eddigi kormányban összesítve. Az integrációs miniszter egyre népszerűbb az albán politikai életben, és a külügyi miniszter is rendkívül fiatal, sőt, ő a legfiatalabb albán miniszter, akit aki valahova hivatalba lépett. Concern on nationalism and, uh... Nézzük a nacionalizmus kérdését, és azt, hogy hogyan vélekedünk a jövőről. Hogyan kívánunk együttműködni a jövőben, és mit gondolunk a határokról. Június 23-án tartottuk a választásokat, és egy szövetség keretében indultunk, Albán, Szövetség Albániáért, ez volt a neve, egy millió szavazatot kaptunk. A nacionalisták rá nem szavazott senki. Azon nacionalista erők, amelyek felbukkantak, bizony zavartak minket, de nem kerültek be a parlamentbe, meggyőződése, hogy ennek egyik oka, az, hogy a nacionalista retorika nem volt elfogadható az albánok számára. Most ez elfogadhatatlan, illetve barátaink, partnereink számára sem az, és a régió fenntartható jövője szempontjából is elfogadhatatlan. Meggyőződésünk, hogy határokra szükség van, de nem szabad, hogy a határok akadályt jelentsenek, hiszen együttesen kell dolgoznunk, a macedonokkal, montenegróiakkal, bosnyákokkal, koszovóiakkal együtt, szerbeikkel együttesen, illetve a horvátokkal is, és a görögökkel, törökökkel, olaszokkal együtt. A Koszovó szerb, koszovói szerb megalapodás egy korszakot zárt le, a konfliktusos történelem egy fejezetének vége, és ez egyfajta jövőképet jelent számunkra. A kérdés csak az, hogy hogyan fogjuk ezt felhasználni. Mit kezdjünk ezzel? Továbbra is mi leszünk a fene gyerekek, mindig is a brüsszeli feladatok, házi feladatok megoldását mit teljesítjük a legkésőbb? Avagy közös projekteken dolgozunk, és szorgalmasak vagyunk. És ugye mi is szeretnénk ezen nagy család tagjai lenni. Jó lenne, hogyha mi is kitalálnánk projekteket, amelyek közelebb hoznak minket. Jó lenne, hogyha a béka, a gazdasági és szociális fejlődés sem munkálkodnánk, a, főleg a rögtön elkövetkezendő generáció számára. Azon gyerekek, akik a kommunista éra után születtek, rövidesen eladó sorba kerülnek. Tehát az európai zállódásnál többre van szükség. Az európai polgárság képét kell kialakítani. Ennek nyilván nem határok képezik majd az akadályát, hanem a mentális határok jelentenek gondot. Ezek olyan dolgok, amiket magunkkal hozunk, öröklünk, és a történelem plantálta belénk ezeket a határokat és akadályokat. Nem szeretném a kommunistákat bántani, de a kommunisták általában emberek és nem érvek ellen harcolnak. A kommunizmus bukása után nagyon sokat szenvedtünk, hiszen ellenségként harcoltunk egymással, és nem elképzelésekről harcoltunk. Nos, a kormány program megvitatása nem az euforikus állapot folytatása, hanem azt próbáljuk elérni, hogy tovább folytassuk az eddigi folyamatot, Mindent megadunk az ellenzéknek, amit megígértük nekik, és amit mi annak idején, mint ellenzék nem élvezhetünk. Láthattuk itt, amikor szocialista elnök van, az jobb, mint a konzervatív elnök, mert hogyha konzervatív kér plusz perceket, hozzászólási időt a szociális elnöktől, akkor megkapja, de a szocialista sosem fog ezt megkapni a szocialista elnöktől. Ennyit nacionalizmusról és a határokról. Még egy dolog. Albánia olyan ország, amelynek ahol a ahol a vallási tolerancia nagyon mély semmiféle gond nincs a katolikusok, keresztények, vagy a muzulmánok együttélésével. Mi az embereket nem muzulmánként vagy keresztényként kezeljük, hanem emberekként, szomszédok vagyunk, semmiféle különbség nincs számunkra, és meg szeretnénk tartani ezt a kincsünket. A régió is sokat szenved, pontosan azért, mert az embereket keresztényként vagy muzulmánként kezeli, pedig ez az embernek a saját lelki ügye, önmaga és Isten között kell ezt tisztázni, nem egymás közt kell ezt megbeszélnünk. Törökország is stratégiai partnerünk, mint Görögország vagy Olaszország. úgy véljük, hogy azért van erre, az, van erre szükség, mert a múltban ez kimaradt. Tehát egyfajta történelmi hiányosságra próbálunk választ találni. Három stratégiai partnerünk van tehát, és ezzel azt hiszem, hogy jól el tudunk helyezkedni, helyezkedni a régióban. Úgy vélem, hogy ez egyáltalán jelent gondot. Sőt, az albán és a koszovói kormánynak mindenképpen össze kell ülni. A görögök és a törökök is egyeztetnek, akkor az albánok és a koszovóiak miért nem tudnának? A jövőről kell beszélnünk és egyeztetnünk arról, hogy a két állam hogyan fog együttműködni, illetve hogy fog kinézni a regionális együttműködés, tehát gazdasági, oktatási, szocialitási, kulturális projektekről kell beszélnünk. A lehetőségeket ilyeténképpen kell kihasználni. Nem szabad hagyni, hogy a béke üres legyen, tehát tartalommal kell ezt megtölteni. Az európai kihívásoknak is itt kell szerepelni, az európai feladatoknak. A szerviai megállapodás után nem szabad, hogy légüres tér alakuljon ki, nacionalizmus, konfliktusok törjék fel a fejüket, vagy üssék fel a fejüket, nem szabad ezt megengedni. Egyébként pedig, még egy dolgot hadd mondjak el, sokan gondolták azt, hogy a koszovói függetlenség és egy másik albán állam katasztrófa lesz a régió számára. Éppen az ellenkezőjére vált, ig, vált valóvá. Tehát nonsens az, hogyha valaki nem ismeri el Koszovót. Úgy vélem, hogy Koszovó teljes jogú elismerése Európán belül nem csupán helyes dolog az albánok felé, hanem a régió számára és Európa számára is ez az egyetlen igazságos, tisztességes dolog. Nézzük a korrupció kérdését. A korrupció és a szervezett bűnözés ahogy ez az imént elhangzott, nem belügy, hanem transnacionális dolog. Olyan ez, mint a Nokia hirdetés vagy reklám Connecting People. Ez összeköti az embereket. Modernizálni kell, kapcsolatokat kell kialakítani. És a korrupcióra adandó válasz a modernizáció. Az államot kell reformálni, a szolgáltatásokat kell modernizálni. A korrupció ott érzi jól magát, ahol valami hiányzik. Albánia pontosan ettől szenved, tehát a hiányzó szolgáltatásokat, a hiányzó intézményeket, hiányzó államot a korrupció pótolja. A korrupció jut el az emberekhez, és ez adja meg nekik azt, amire szükségük van. Úgy vélem, hogy az új integrációs miniszter nagyon nagyra törő programmal állt elő, ezt teljes mértékben támogatja nem csak az összes párt, hanem a kormány, illetve a társadalom is. Egy civil vita folyik erről. Az európai integrációs folyamatot szeretnénk ezáltal is fölgyorsítani. Ha ezt, ki, ha ezt elszalasztjuk, ezt az alkalmat, és hogyha nem adjuk meg az ellenzéknek azt az esélyt, hogy ők is részt vegyenek ebbe. Nem szeretnék a civil társadalmat kormány kliensé degradálni. Ez rosszat tenne az európai integrációnak. Ez az ilyen jellegű degradáló tevékenységet azon a jelleggel be kell szüntetni. Fontos reformokat kell végrehajtani. De hadd mondjak el egy nagyon fontos dolgot. Többségünk a minősített többség kell a legtöbb reformunkhoz, de nem teszünk még mindent egy plusz szavazatért. Egyébként ez nem nehéz megszerezni. Ezt főleg azok tudják, akik keletről érkeztek. Ezen túl szeretnénk lépni. Vannak olyan reformok, amelyeket közösen kell megtennünk. Nem hagyjuk, hogy megrekedjünk. Mindenkit meghallgatunk, de vezető szerepünk lesz a reformokban. Tehát mindenkinek a véleményére kíváncsiak vagyunk, de az a mandátumok, hogy vezessünk egy országot, és megpróbáljuk behozni azt, ami ahol lemaradt Albánia van. Közigazgatási reformokra van szükség. Rendkívül sok Albániában az olyan önkormányzat, ahol elképzelhetetlenül mennyiségű pénzt költenek úgy, hogy nem működőképes az önkormányzat. És ugye rendszerszerű korrupcióról beszélhetünk. Az ellenzék részéről azt halljuk, hogy ez probléma, ezt meghallgatjuk, ezeket a véleményeket, és szerintem közösen kell felépnünk ebben a kérdésben. A kommunizmusból, kommunizmustól örököltük a tulajdonjogi problémát is, és aztán ez a soha véget nem érő átmenet során sem oldódott meg. Tehát igazi reformra van szükség. Vannak olyan tulajdonosok, akiket nem kárpótolták, vannak olyan újdonsült tulajdonosok, akik a városok körül telepettek le, akik már 20 év, akiket már 20 éve hitegetnek, azzal, hogy városnak számít az, ahol letelepedtek, de ez az illegális építési tevékenységhez vezetett. Azt hiszem, hogy eléggé racionálisak vagyunk ahhoz, hogy ráébredjünk arra, hogy ezt közösen kell megoldani, és minden párt érdeke az, hogy ez a probléma megoldódjon. Nem monarchiát szeretnénk kialakítani. Tudjuk, hogy négy évente vannak választások. Albániában. És azt is tudjuk, én is tudom, hogy mandátumok időben korlátozott, és utána esetleg más kerül kormányra. Végezetül, hadd mondjam el azt, hogy remélem a legtöbb kérdésre válaszoltam. Görög, a görög kollégának azt mondanám, a, kül, a külpolitikánkban arra törekszünk majd, hogy semmilyen problémák ne legyen a szomszédainkkal, és a fennmaradó problémákat szeretnénk különböző eszközökkel megoldani. A nacionalizmus elleni véleményünket már régóta megfogalmaztuk, és megfogalmazzuk akár szavazatokat is feláldoztunk ezért. Mi Albániát képviseljük, az albán kormány vagyunk, és alapvetően Európa orientált a politikánk és a kormányzásunk. Remélem sikeresek leszünk, de meggyőződésem, hogy az önök segítsége rendkívül fontos, és arra a kérdésre válaszol, hogy mit tehetnek még, hogyan segíthetnek még, Kérem, folytassák az eddigi tevékenységüket. Ez nagyon nagy hatással volt ránk. Nagyon nagy tiszteletnek örvend ez a parlament Albániában. Az önök hangját meghallgatják önökre, oda figyelnek, és remélem, hogy a jövőben is így lesz ez. Köszönöm. My minister, thank you very much. Köszönjük szépen, miniszterelnök úr. Támogatjuk Önöket, ezt érezhetik, látják, hallották. Megengedi még egy szóra? Külügyminiszterem felhívta a figyelmemet, hogy nem válaszoltam a Macedóniával kapcsolatos kérdésre. Aki Macedónia barátja, az uh, Albánia barátja is, és Macedónia integritása ugyanolyan fontos számunkra, mint Albánia integritása. It's just a slight detail, Sir Robert. But other than... Ez csak egy aprócska részlet, de egyébként teljesen igaz.